Good morning, everyone. Welcome to... Jó reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit az Ekon szakbizottságban. Először is fogadjuk el a napi rendet. Gondolom mindenki számára elfogadható, ezt tehát tovább is lépünk. A következő napi rendi pont taglalására, amely az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Az ülések február 26-án történtek. Hogyha nem ellenzi senki, akkor elfogadtuk a rendet. Következő rendi pont az elnök közleményei. A jelentés a január 16-i szavazat, plenáris szavazás alapján a jogalkotói aktusok főigazgatóság alapján készíti el a 161-es cikk alapján, ez a főigazgatóság készíti el ennek a dossziénak a anyagát. Április 8-án mindenki megkapta ezt, április 10-én pedig minden fordítás <clears throat> meg megkapták, hogyha nem ellenzik, akkor ezt eh, a parlament elé terjesztjük. Ezen felül pedig az elfogadottnak tekintjük, amennyiben egy politik, egy frakció, vagy pedig 40 eh, képviselő nem ellenzi ezt a szavazás előttről. A tanácssal való megállapodás után, <clears throat> amelyben a komoly gazdasági felülvizsgálatról van szó. Gossesz úr <clears throat> készített elő jelentést, a plenáris elfogadta februárban az álláspontját, azaz március másodikán. Március 12-én javít az elnök. A 294-es cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján amennyiben a, parla- a tanács elfogadja az Európai Parlament foga- állásfogját, a jogalkotói aktust az Európai Parlament megfogalmazás alapján fogadják el. A plenáris elfogadás után a szöveget a jogásznyelvészek véglegesítették, szoros együttműködésben az ECON titkársággal, illetve a jelentéstevőkkel. Bejelentem, hogy a 216-os házszabály cikk alapján egy végleges korrigendumot, javítási listát publikáltunk, ezt megkapták a képviselők, és az áprilisi plenáris megnyitásakor ezt is bejelentik. Végezetül pedig a trialógusokról. A fiskális tekintetében a második politikai háromoldalú tárgyalást folytattuk le, és március alatt jelentős előrelépés sikerült elérni. A végső <clears throat> megállapodás az MFF-ekről eljuttatásra került az árnyék jelentéstevőknek, és április 23-áig várjuk az észrevételeiket. Hogyha minden rendben van, akkor tovább lépünk a napjelent következő pontjára, ez pedig a bizottsággal való ismételt konzultáció az eljárási szabályzat 70. cikke alapján. Március 20-án egy kompromisszumot sikerült eh, elő eh, megtalálni a tőke megfelelési rendelet kapcsán Barnier biztussal. Egy-két kérdés maradt még nyitva. A Dán, a Ciprusi és az Ír elnökséggel való tárgyalások után. Politikai megállapodás sikerült elérni 20 hónappal azután, hogy 2011. júliusában a bizottság bemutatta a javaslatát. A Koreper március 27-én megerősítette a megállapodás tényét. Ezt a levelet az Econ szakbizottság minden tagja megkapta a szövegtervezettel is. Ilyen módon tehát a házszabály 70. cikke alapján megnyitjuk a vitát, és először megadom Ottmar Karasznak a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, nem kell semmit sem hozzátenni ehhez. Kérem, hogy fogadjuk el, vegyük tudomásul ezt a levelet, és jövő héten pedig szavazzunk a plenárison erről a kérdésről. Dankesön, Karasz úr, végezetül pedig kérem, hogy kézfelemeléssel egyezenek bele abba, hogy a szakbizottság nyújtsa be a szöveget a plenárisnak. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Az elfogadott szöveget tehát az áprilisi plenáris ülésen szavazásra bocsátjuk. Néhány percet várnunk kell, hiszen 930 re irányoztuk elő a szavazást, tehát javaslom, hogy várjunk néhány percet, hogy a többi képviselő is időben megérkezhessen a szavazásra. Köszönöm. So good morning again. We move... Mindenkit sok szeretettel köszöntök még egyszer. Akkor most Sanchez Procedónak a jelentése következik, illetve erről szavazunk, az Európai Uniós versenypolitika éves jelentése. Először teszteljük a rendszert, a kollégáknak itt van a kártyájuk, kérem mindenki próbálja ki. Megnyitom a szavazást. Még egy szavazatot várunk, lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Akkor most kezdjük a szavazást. De úgy látszik, mégsem kezdjük. Akkor még egyszer teszteljük a rendszert. Akkor kezdjük a szavazást, elkompromisszum. Kérem, vegyék figyelembe, hogy ez, ez a 33-ast nem fedi le, erről külön szavazunk most. A, az a három áról külön szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Ezt most ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes paragrafus. We repeat the vote. And ah, yeah. Sorry. And we have to add also the vote of the member of the ECR that uh, doesn't have a card. So if you don't mind, we will uh, repeat the votes again. Meg kell sajnos ismételnünk a három ának a második részéről a szavazást, úgyhogy mellette, illetve az ECR szavaz, ugye, akkor lezárom a szavazást. Még hároman, ketten szavaznak. Nincs több szavazat. Lezárom a szavazást. Tizennégyen mellette, 15-en ellen, ellene hozzá kell adnunk egy szavazatot, elutasítva négyes paragrafus, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 4A, első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harminc hármas módosítás mellette mellette A 33-as módosításról szavazunk, mert erről külön szavazást kértek mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 34-es módosítás mellette, ellene. tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. F kompromisszum. Ez az 52-esre nem vonatkozik, er- erről külön szavazunk majd. Most akkor részenkénti szavazás következik. 9-es paragrafus mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mm, paragrafus első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az F-ről módosított formájában szavazunk mellette, F kompromisszum, F kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 50-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 52-est. Az ECR ellene van. Elfogadtuk. 16 mellette, 14-en ellene. Ötvennégyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük az 54-est. LCR mellette, Kuda úr ellene. Még két szavazatot várunk, lezárom a szavazást. 16-on mellette, 16-an ellene elutasítva. G kompromisszum részenként 12-es paragrafus első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum módosított formában mellette, ellene elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. H kompromisszum, megosztott szavazás, 14-es paragrafus első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14b mellette ellene tartózkodás elfogadtuk első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15a első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum részenkénti szavazás, 20-as első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. I e, A mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzöm, 89, még egy szavazatot várunk, lezárom a szavazást, 19-en mellette, 11-en ellene elfogadtuk a 89-est. Az IB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a 93-ast. Tizennégyen mellette, 19-en ellene. Elutasítva. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E, I, C kompromisszum mellette, nem, visszamegyünk a 94-esre, mert azt kérik ellenőrizni, 94-es. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 13-an ellene. Elfogadtuk. IC mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 104-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös módosítás mellette ellene tartózkodás. Ezt most ellenőrizzük, tehát a 105-ösről szavazunk. Tizennyolcan mellette, 15-en ellene elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jé, kompromisszum. ez az 24-es első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. jé kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tran 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Employment 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Employment 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az Employment 10-est. Még egy szavazatot várunk. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 16-an ellene elutasítva. 17-es mellette tartózkodás, ellene tartózkodás elutasítva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Még egy szavazat. Ja, nekem kell szavazni. Lezárom a szavazást. 20, 32-en mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevő. Teve, a jelentéstevőnek Sánchez Precedónak. Move to the next votes. That is... E- Következő napi rendi pont. Imbalances makroökonomiai egyensúly hiány kezelésére szolgáló eljárásokhoz tartozó eredménytábla kitöltése. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. 2A mellette tehát 2A mellette ellene tartózkodók elfogadva hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 3A mellette, kettes bekezdés, vagy illetve két részben, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes bekezdés, ö, kettes módosítást leellenőrizzük. 16-an mellette, 16-an ellene, két tartózkodás, tehát elutasítva. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Négyes bekezdés, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Tehát hármas módosítás, hatos bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még ketten mellette, tehát 16-18 elutasítva. Akkor az eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük az eredeti szövegről a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 13-an ellene, elfogadva. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6b mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-14 ellenében. Tehát elfogadva. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Preambulum bekezdések mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. B mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. C mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. D mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Francia bekezdés egy mellette. Ilyet vagy akkor az összes citationről együtt szavazzunk blogban? Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most a módosított formában az teljes szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Még ketten mellette lezárom a szavazást. 23, 0 ellenében 11 mód, ö, tartózkodóval. Gratulálunk az elnök asszonynak és egy bejelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Akkor lezártuk a szavazást, és következő napirendi pontunk következik. A hetes napirendi pont, amely egy jelentéstervezet megvitatása, mégpedig a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról. A jelentéstevő Anni Podimata, neki fogom most megadni a szót. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! A mai napon egy jelentéstervezetet fogunk megvitatni, amely egy bizottsági javaslatról szól, pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre vonatkozó végrehajtásról. 11 tagállam vesz ebben részt, ez egy eljárás. Először is szeretném megköszönni mindazon árnyékjelentéstevők munkáját, akik gyümölcsöző hozzájárulásukkal segítették a munkát, és az ő szolgálatainak is köszönöm a munkát. Nézzük most, hogy hogy is néz ki a helyzet. Én szerintem nem kell itt most vitát folytatni, megint az elejétől, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdések, tehát a pénzügyi tranzakciós adó megvalósítása, már nagyon sok alkalommal a parlamenti képviselők elutasítását látta. Nos, először is bevezetésként azt szeretnék mondani, vagy arra emlékeztetnék, hogy 11 tagállamról van szó, akik az Európai Bizottsághoz egy levelet írtak arról, hogy ez a módosított javaslat a lehető legközelebb legyen, álljon az eredeti javaslathoz, tehát minél szélesebb hatásköre legyen. Másrésztről pedig hangsúlyozzák azt, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk a relokáció megakadályozása érdekében. A célokkal kapcsolatban jelentéstevőként, és úgy gondolom, hogy a legtöbb parlamenti képviselő is egyetértünk a fő célokkal, és a továbbiakban is szeretnénk erősíteni ezeket. Szeretném a módosított bizottsági javaslatban üdvözölni azt, hogy az egyik legfontosabb javaslatunkat beépítették, ez pedig nem más, egy új jelen, egy új intézkedés bevezetése, amely nem más, mint a, általában a pénzügyi eszközökre egy adó kivetése a folyamatban részvevő tagállam területén. Ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy erősítsük ezt a, az intézkedést. És egy másik fontos elem pedig az, hogy emlékeznünk kell arra is, hogy ez az első olyan javaslat, amely harmonizációt javasol a jog, az adózás területén, amely pedig az adóügyi integráció kezdetét jelenti, erre szükség van, ez a az Európai Unió, az EMU jövője szempontjából egy fontos lépésnek tekinthető. Tehát ebben a második jelentésben általános értelemben én úgy gondolom, hogy az kell legyen a célunk, hogy erősítsük ezt a keretet, és próbáljuk meg a kiskapukat bezárni, annak érdekében, hogy a relokációt, az adóelkerülést, illetve adócsalást megakadályozzuk, megelőzzük és harmonizáljuk a 11 érintett tagállam területén az adóügyi megközelítést. Ugye ez egy első fázis, amelyben 11 tagállam vesz részt. A legfontosabb javaslatok tekintetében az Európai Bizottság az ownership principle-ról nem beszél, amelyet pedig mi javasoltunk a korábbi ö, jelentésünkben, hiszen tudjuk, hogy az Egyesült Királyságban a stamp duty milyen nagy sikereket hozott. Ez pedig sajnos nem ö, jogilag nem kötelező érvényű. A Az Európai Bizottság azt mondja, hogy az ownership elvet nem lehet beépíteni a jelen intézkedésben, mert nem minden tagállamban vannak meg azok a feltételek, amelyek a, ennek megvalósítását garantálják. Ugyanakkor azok a tagállamok, amelyek valóban szeretnék a mechanizmusban részt venni, azt javaslom számukra, hogy tegyük lehetővé azt, hogy ők megvalósíthassák azokat a feltételeket, amelyek a rendszer működését lehetővé teszik. És ezt nem teherként kell értelmezni, hanem egy fontos kulcs feltételként, amely hozzájárul az adóelkerülés visszaszorításához. Még akkor is, a derivatívákra vonatkozó rész bizony kiskaput nyit, amely továbbra is akadályozza az adott adó sikerét. Hiszen itt pénzügyi piacokról van szó, pénzügyi termékekről van szó, és én attól félek, hogy az átlátható piacokról, ez ösztönzést jelent arra, hogy a mm, szürke piac irányába mozduljon el a rendszer, a derivatívák területén különösképpen. Éppen ezért fontos a széles kitekintés, a széles hatáskör kérdése. Ide mm, tartoznak az OTC derivatívák is, és mindenféle pénzügyi piacokra vonatkozó adók. Aztán fontos még a helyzet világossá tétele. Az európai intézmények harmadik országokban működő, kihelyezett intézeteinek működésére vonatkozólag. Fontos az is, hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot és harmonizációt vezessük be az adó beszedés mechanizmusainak területén, ezt én egyébként hangsúlyoztam többször is, ennek az adónak a sikerének ez a záloga, tehát a résztvevő tagállamoknak mindenek előtt teljes mértékben a jelenlegi hatályos jogszabályokat kellene kihasználják, annak érdekében, hogy beszedjék a vonatkozó adókat a nem résztvevő országok számára is ez egy lehetőséget terem, ugyanakkor a résztvevő országok esetében ez egy kötelezettséget jelent. 10, 16 per 2011-es irányelv értelmében. Itt a 2004 vagy 2010 per 24-es irányelvet is figyelembe kell venni. Az Európai Bizottságnak harmadik országokkal tárgyalásokat kell kezdeményeznie annak érdekében, hogy az említett adó beszedését garantálni tudják. Az nem kooperatív jogalkotási területek, az adóelkerülő területek, vagy az adóparadicsomok definíciója is fontos ebből a szempontból a bizottság, a tagállami felelősök, és össze kell hangolják erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a pénzügyi tranzakciókra kivetett adót be lehessen szedni. Nemzetközi szervezetek, mint az OECD vagy az Európa Tanács értelmében is, vagy velük szemben is. Éppen ezért fontos az, hogy a delegált jogi aktusok a számviteli követelményekkel kapcsolatban, valamint a beszedésre vonatkozó Implementing Act kötelező érvényűvé válik. Ezek szerintem tehát a kulcs elemei a mi jelentésünknek, úgyhogy nagyon várom azt, hogy mit gondolnak önök erről, milyen javaslatokkal állnak majd elő, és természetesen várom azt, hogy minél szorosabb együttműködést tudjunk kialakítani önökkel, az árnyékjelentéstevőkkel ebben az igen fontos kérdéskörben, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a módosítások beterjesztésének határideje április 23, Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet. Podim köszönjük szépen, és köszönjük a menetrendről való tájékoztatót. Megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót. Először ott már Karasz kap szót a néppárt részéről. Elnök úr, igen, tisztelt kollégák, először is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Bejáratott csapat vagyunk ezekben az ügyekben, és azt gondolom, hogy az í szóban előadott, ám írásban is rendelkezésünkre álló jelentés tervezet jó alapját adna, adja annak, hogy széleskörű konszenzust alakítsunk ki az Európai Parlamentben. Négy pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt, még egyszer nyomatékossá kell tenni, hogy a megerősített együttműködés 11 tagállam megerősített együttműködése csak a negyedik legjobb megoldás a cél az kell, hogy legyen, hogy minden tagállam részt vegyen, és ennek következtében egy globális adót lehessen kivetni, illetve létezzen egy ilyen adóforma. Nyomatékossá kell tennünk azt is, hogy az marad a célunk, hogy a G20 szintjén is e, megegyezenek ebben az adóformában. A jelentés tervezet jó irányba mutat, azonban a wordinget, a megfogalmazást még nyomatékosabbá kellene tenni, ezzel kapcsolatban pedig javaslatokat fogok előterjeszteni. A második észrevételem a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozik sokunk számára. Ez egy eh, rendpolitikai adó. Tehát nem csak egy pénzbeszerzési intézkedés, hanem egész egyszerűen az egész piac rend teremtését is szolgálja. A mai megfogalmazásban ez az adóforma csak a költségvetési bevételekre vonatkozik, éppen ezért nyomatékosan fontos, hangsúlyozom, hogy a a tőzsdén kívüli tranzakciókat épp úgy meg kell, meg kell adóztatni, mint a tőzsdei tranzakciókat. A jelentés azt mondja, hogy a tagállamoknak kell szigorúbbaknak lenniük, én pedig azt gondolom, hogy nekünk magunknak kell szigorúbbaknak lennünk a tekintetben, hogy a tőzsdén kívüli tranzakciókat is meg kell adóztatni. Nem egy önkéntes alapon eh, kell itt megtörténni ennek, hanem kötelező érvényel. Harmadik észrevetelem, a pénzügyi tranzakciós adókból való bevétel eh, az EU költségvetését kell, hogy gazdagítsa. Hogyha többletértéket el akarjuk érni, az európai többletértéket el akarjuk érni. Tehát nyomatékkal az ellen vagyok, hogy ezzel csökkentsük, az adóbevételekkel csökkentsük a nemzeti tagdíjat. Hiszen voltak éppen ez azt jelenteni, hogy egyetlen euróval többet sem kapna az Európai Unió költségvetése. Tudom, hogy nehéz helyzetben vannak a tagállamok, főleg, hogyha csak 11 államban végezzük ezt el, de világosság kell tenni, hogyha e ezt az összeget kibeszedjük, akkor ez az EU költségvetését kell, hogy gazdagítsa, és nem a tagállamok költségvetését. Főleg, hogyha most megnézem a pénzügyi tervről, a 7 éves pénzügyi tervről szóló ö, vitát, az 1,24 százalékos tervezet és az 1 százalékos valóság között hatalmas különbség mutatkozik. Negyed sorban a hatályt meg kell tartani, de egy-két kivételen mégiscsak el kell gondolkoznunk. Például az intergroup tranzakciók tekintetében. A CAD 4-es kapcsán a bankok likviditásáról arról szavaztunk, hogy a likviditást megerősítendő a Bázel 3-nak és a CRD 4-nek épp az volt a lényege, hogy a likviditást növeljék. Éppen ezért koherens kapcsolatot kell teremteni a meglévő jogszabályok is, ezen jogszabálytervezet között. Éppen ezért felvetem megfontolásra, javaslom, hogy az intergroup tranzakciókat kivonjuk a hatály alól, Olaszországban, Franciaországban és más országokban már így járnak el. Nyomatékkal szeretnék ugyanakkor amellett érvelni, hogy egységes adót szedjünk be. Nagyon sok tagállamtól hallok arról, hogy örülnek ezen adóformának, hiszen így fölfele növelhetik az adót, az adó kulcsot. Én éppen ezért, azért, hogy ne aprózzuk el és ne torzítsuk az adórendszert, egy egységes adó rendszer bevetése, mármint adókulcs bevezetése vagyok, így tudjuk az európaiság elvét érvényesíteni, máskülönben, hogyha elkezdődik ezen adóformában az adóverseny, széttagoljuk a piacot, és csak pénzszerzésre fogjuk használni ezt az adóformát. Erről szól öt módosító indítványom, amelyet benyújtok, és köszönöm Podimata asszonynak a jelentését. Dankesön ott már. Most pedig az Alda nevében Temusza képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék én is Podemata asszonynak, a jelentéstevőnknek a munkához, amelyet végzett. Itt vagyunk az FTT vitájában, hosszú viták után, és nem könnyű kérdés ez a frakcióm számára, hiszen más véleményen vagyunk, másként gondolkozunk erről a kérdésről, és ez egy nagyon érdekes vita lesz. Támogatom azt az elképzelést, hogy tiszteletben kell tartani azon tagállamok döntését, akik úgy döntöttek, hogy ezt az adót kivetik. Ez egy liberális álláspont. 11 tagállam be akarja vezetni ezt az adót, és ezt nekem liberálisként tiszteletben kell tartanom. Másrészt, akkor tudnám támogatni ezt az adót, hogyha részletesen megvizsgálhatnám, és ezt meg is teszem rögvest, az adóforma részleteit. Először is egyetértek azzal, hogy az FTT-ből származó jövedelem, tehát a pénzügyi tranzakciós adóból származó jövedelem az Európai Unió belső forrásait gazdagítsa. Az a parlamentünk nem egy normális parlament, ugyanis nem rendelkezik adókivetési jogkörrel, és ez az adó tehát megerősíteni az elszámoltathatóságunkat, hiszen hogy a saját forrássá válna az FTT bevétel, akkor az állampolgár számon kérhetné, hogy mit teszünk ezzel a pénzzel. Amellett vagyok tehát, hogy ez gazdagítsa az EU költségvetését. És hogyha jól értettem, ha nem értettem félre ott már Karasz kollégámat, akkor egyetértek vele, jelesül, hogy az FTT-ből származó bevételnek növelnie kell az EU költségvetését. Nem szabad, hogy ez csökkentse a tagállami befizetéseket. Tehát személyesen nem mondhatok mást, mint személyes véleményet ebben. Azt gondolom, hogy ne csökkentsük a tagállami befizetéseket ezzel, hanem növeljük az EU költségvetését. Mondom, ez nem a liberális frakció véleményem, ez én személyes véleményem ez. Van ugyanakkor egy-két határ, amelyet nem léphetek át, hiszen a liberális hozzáállás megriad az intervencionizmus láttán és az újabb és újabb adóformák láttán, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez előre nem látható és gazdaságot torzító hatással jár. A, én személyesen, de azt hiszem, hogy itt rendelkezem frakcióm támogatásával, ott látom a határt, hogy a közbeszerzési piacokra, illetve a nyugdíj alapokra való negatív hatást ki kell küszöbölni. A pénzpiacok nagyon sajátosak, ezért az aszimmetrikus megközelítés híve vagyok és meg, ak- meg akarnám akadályozni, hogy az államadóságok piaca további illikviditással nézzen szembe, és ugyanez vonatkozik a nyugdíj rendszerek likviditására. Tehát különbséget kell tenni az államadóságok rendszere, a nyugdíjrendszer között egyrészt, másrészt pedig ezen pénzügyi tranzakciók között. A hatos ponttal egyetértek, ahol a jelentéstevő több dinamizmust kér a pénzügyi tranzakciós adó tekintetében, az FTT tekintetében, és valóban a pénzügyi ágazat nagy innovációs kapacitással rendelkezik, tehát egyetértek vele, hogy a jogalkotónak is innovatívnak kell lenni, egyetértek ezzel a hatos módosítóval. Ugyanakkor hetes módosító kapcsán bizony aggályai merülnek fel, hiszen ez azt mondja, hogy sok tagállam magas ö, kulcs mellett ö, érvelhet, és ez egyébként Karaszúr felvetésének is megfelel, aki ezt mondja, hogy legyen egységes az adókulcs az egyes tagállamok között. Hát én személyesen legalábbis egy harmonizált adó mellett vagyok, hiszen ne felejtsük el, hogy a jövedelemadó 1%-os adó kulcsal vette kezdetét. Mindenki ezt mondta, hogy hát semmi nem lesz, ez csak a jövedelmeket megadóztatjuk. Csak egy százalékkal nyugtatták meg az adófizetőket, és most láthatjuk, hogy az adó, a jövedelemadó egyes tagállamokban 40, 50, mi több 60 százalékot is elérhet. Tehát én liberálisként Bizony öm, aggódva látom ezt a jelenséget. És attól félek, hogy a tagállamok között megkezdődik nem a race to the bottom, nem az egyes, egyre alacsonyabb adókulcs, hanem az egyre magasabb adókulcs iránti verseny. Végezetül pedig néhány technikai észrevétellel is élnék, például a 16-os módosító tekintetében, de ezt alapos vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy megértsük, hogy pontosan mit, jel, mit sugal, mit jelent ez. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevő munkáját, és együttműködünk a jövőben is. Köszönöm szépen, Ramon. Most a zöldek nevében Beszet úr az árnyék jelentéstevő kapszót. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan eh, politikai eh, pártnak a tagja vagyok, amely már 20-25 éve próbálja elérni ennek az adónak a bevezetését. Tehát nagy megelégedéssel támogatjuk ezt az első lépést, amely az általunk kívánt irányba viszi el a dolgokat, és, és hiteles módon teszi ezt. Számunkra teljesen egyértelmű, hogy a parlamentnek pozitív választ kell adnia az Európai Bizottság javaslatára, és ezt megtette a jelentéstevő is. Pozitív lépést és lelkes választ adott e, erre a javaslatra, erre az adó típus bevezetésre, mert ennek politikai fontossága a válság idején és a jelenlegi európai hanyatlás idejében ez rendkívül fontos. Különböző jelzések merülnek fel az euroszkeptikusoknak, ezzel választathatunk, és azt a választathatjuk, hogy igenis reagálunk, igenis találunk megoldásokat, nem csak folyamatosan beszélünk a megszorításokról, a helyet, hogy állandóan ezt tennénk, valódi aktív megoldást találunk. Európának a kezébe megfelelő eszközt adunk a beavatkozáshoz, hogy, tehát, hogy beavatkozon, illetve hogy, rea, hogy, hogy, hogy aktívan alakítsa az eseményeket, ne csak reagáljon. Ez egy olyan típusú adó lenne, eh, amely ilyen elérhetjük azt, hogy ne kelljen folyamatosan az adóügyekben elvárt egyhangúságot elérni, és ez tulajdonképpen olyan, mint egy rejtett kincses láda, amelyet föl lehet használni a szükséges tehát a gazdaság fellendítéséhez, illetve az energia átálláshoz, ellátás átállásához szükséges beruházások finanszírozására. Ez egy első eh, fontos lépés a saját források felé, költségvetési szempontból tehát elengedhetetlen. Ez egy más típusú logika, eh, mint a nemzeti hozzájárulások eh, logikája. Néppárti kollégám is említette, hogy ez az adó, ez még rá tevődik a tagállami hozzájárulásokhoz nem nulla összegű játék ez. Tehát teljesen egyetértünk Podimáta asszonynal, támogatjuk a módosításait, főleg azokat, amely ennek az adónak a jobb beszedését támogatja, és ezek az, ennek az adónak a beszedése tehát nagyban hozzájárul a költségvetés kiegészítéséhez. A... Van azonban egy állandó aggódás, amely körülveszi ezt a témát. Ennek az adótípusnak az első, első célja az volt, hogy segítsük a déli országokat, hogy fenntartható módon fejlődjenek, hogy hogy megvédjék magukat a, a válság következményeivel szemben, és globálisan tehát a célja ennek, hogy az ökológiai beruházásokat elvégezhessük, és védjük a természeti erőforrásokat. Köszönöm szépen, és most Brüsszel úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sajnálom, hogy itt volt a kis zene. Na, minden esetre a pénzügyi tranzakciókról szóló vita, vitában meg kell különböztetnünk az álmokat a valóságtól. A való, az álmok azok, amelyekről Jean-Paul éppen most beszélt, ez nagyon szép, nagyon jó, és nagyon érdekes, és nagyon motiváló is egyben. De amikor megvizsgáljuk közelről a helyzetet, és azt, hogy hogyan is kívánjuk bevezetni konkrétan ezt az adót, akkor azt láthatjuk, hogy azért vannak itt meglepetések, ugyanis az általános elvek, tehát alacsony szintű adóztatása, kibocsátási szinten a tranzakciós tranzakcióknak, pénzügyi tranzakcióknak, ez természetesen tetszik nekem is, de Ani Poma, Podimat Costa jelentéseit mindig is megszavaztam, ugyanis ezek nagyon jók voltak. De azért most nézzük meg, hogy konkrétan mi is történik. A Finance Watch segített engem ebben a munkában. Nem biztos, hogy a Finance Watchnak ugyanazok a gondolatok vezérlik, mint engem, de azért nagyon jó munkát végez, és jó szolgálatokat tesz. Tehát az ő segítségükkel megvizsgáltam a helyzetet, és hogyha megvizsgáljuk ebben az értelemben a mm, hatáskört, illetve az alkalmazási kört, akkor azt látjuk, hogy sokszor nem az ügyfelek, hanem a pénzügyi intézetek fizetik ezt az adót, és nagyon gyakran ezek az adók felszívhatják az adott pénzintézet teljes nyereségét. Úgyhogy az elveken kívül, amelyekben teljes mértékben egyetértek, célokon kívül, amelyekkel szintén teljes mértékben egyetértek, azért mégiscsak meg kellene konkrétan nézni közelről, hogy hogyan is néz ki ez a helyzet. Ugyanis amikor az adatokat, a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a bizottság eredeti elképzelésénél azért sokkal nagyobb összegekről van itt szó. És ráadásul az el, következő 10-20 évben ezek a pénzek nem az EU költségvetését fogják gazdagítani. Ráadásul a más joghatóságba való áttelepülés, a relokáció kockázatát is magukba foglalják. Úgyhogy ebben a mostani ügyben azt hiszem, hogy oda kell figyelnünk az elvek betartására, mert ezeket teljes mértékben én is támogatom, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a bizottságot rá kényszerítsük arra, hogy közelebbről vizsgálja meg, hogy bizonyos intézkedései milyen hatással lesznek, mennyire fájdalmasak lehetnek, sőt, akár kontraproduktívak is és ráadásul az adóbeszedési oldalon is, az adóbeszedési oldalról is meg kell vizsgálni ezt a helyzetet. Ugyanis most azt kockáztatjuk, hogy eltűnne bizonyos területeken, bizonyos esetekben pont azok az alapok tűnnének el, amelyek az adóalapot jelentik. Én nem vagyok brit, de azt mondjuk, hogy ugye az ördög a részletekben rejlik, és azt hiszem, hogy ebben az esetben pontosan erről van szó. Köszönöm. Gigol úr következik. Um, well, first of all, I, I... Először is annyit szeretnék mondani, hogy egyetértek hogy igen, az ördög a részletekben rejlik, és a részletek számítanak, a részletek döntik el azt, hogy ez siker lesz, ez az adó, vagy pedig, mint más adótípusok, a jó szándékú kísérletek listáján végzik majd. E, ennek megvan a veszélye, mert hogyha rossz irányba indul a dolog, akkor megbukik az egész ötlet. Eh, ez egy globális adónak indult. Annak érdekében, hogy a globális eh, mm, termékeket finanszírozzuk, illetve globálisan választ adjunk a válság kihívásaira, az globális válasz kell. Hogyha csak néhány ország eh, indul el ezen az úton, akkor tényleg jól kell csinálni. Nagyon fontos, hogy elkerüljük ennek az adó típus elkerüljük a, a, a joghézagokat, illetve az adó elkerülési ellenes intézkedéseket vezessünk be, hogyha ezeket nem vezetjük be, és úgy végz, végezzük, mint a svédek, akkor mielőtt bevezetnénk az adót, már halára ítéljük. Ez nagy hiba lenne, mert persze, végül persze szeretnénk egy globális adót, és globális adót csak akkor eh, tudjuk bevezetni, hogyha több ország csatlakozik, de csak akkor csatlakozik több ország, hogyha sikeres ez az adó, és eh, ezzel egyet tudunk érteni globális szinten. Tehát európai szinten nagyon fontos, hogy képesek legyünk eh, nemzetközi szinten tárgyalni más országokkal, és meggyőzni őket, hogy nyújtsanak be vezessenek hasonló adott A pénzügyi szektor nagyon innovatív. Nem tudjuk, hogy ez mindenkinek az érdekében áll-e, de az tény, hogy innovatív. És ezért nagyon fontos, hogy egy állandó bizottságot hozunk létre, amely monitorozza eh, azt, hogy mi történik ezzel az adóval. Ez, és Jean Paul is ezt mondta, Persze eh, az adó alapot csökkenteni eh, kívánják, de ez ellentmondás, eh, hogyha egyek, egyesek szerint azt mondani, hogy új adó eh, típust vezetünk be, és közben panaszkodunk, hogy az adó eh, alap zsugorodik. De ez az Európában zsugorodó adóalap, ez megjelenik máshol, más régiókban. Ezt kell elkerülni. A rövidtávú célokat kell elkerülni, tehát nem rövid távra kell tervezni, hanem hosszú távra, és ebben az összefüggésben természetesen senki nem tudja, hogy a piacok hogyan fognak reagálni. Ezért nagyon fontos ez, hiszen ez a javaslat, amelyről most vitázunk a megerősített együttműködés keretében, ez továbbra is nyitott rendszer. Még pedig olyan értelemben, hogy amikor bevezetésre kerül, ez a mindenféle pénzügyi innovációkra rá fog tevődni. Ezért én nem vezetnék be mindenféle kivételt. Erről volt szó a parlamentben is, nyugdíjalapok, stb. A végén az egész adónak a, a hatékonyságát tesszük kockára. Nagyon kevés, nagyon kevés kivételt engednék meg, mint ahogy ezt a bizottság is tervezte, ebben az értelemben kellene folytatnunk. És nagyon óvatosnak kell lennünk annak érdekében, hogy mindent tegyünk meg azért, hogy a résztvevő országok olyan helyzetben legyenek, hogy a pénzügyi innovációkra és az adó elkerülési módszerekre reagálni tudjanak. Kigold úrnak köszönöm, hogyha más nem szeretne hozzászólni, akkor Bergman úrnak adom meg a szót a bizo- az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Podimáta asszonynak, hogy bemutatta ezt a jelentést. Az Európai Bizottság nagyra értékeli ezt és üdvözli, mert alapjában véve teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság javaslatát az FTT-vel kapcsolatban. Egyes pontokon ez a jelentés még egy kicsit tovább megy, mint az Európai Bizottság. Például az adóelkerülés ellenes intézkedések erősítését javasolja, több eh, eh, részletet szeretne tudni az adó eh, beszedésével kapcsolatban, helyszíni beszedéssel kapcsolatban, illetve politikai nyilatkozatokat vár azzal kapcsolatban, amit az Európai Bizottság felvetett ilyen jogi szövegekkel kapcsolatban. Ami a maximum harmonizációt illeti, az Európai Bizottság mindig is az közvetett adóztatás megközelítést alkalmazta, minél nagyobb harmonizációt elérni, hogy a belső piac jobban működjön, ezért minimum rátákat javaslunk, vagy adókulcsokat javaslunk, és a tagállamoknak lehetővé tesszük, hogy magasabb szintek felé elmozduljanak, hogyha szükségesnek tartják ami pedig a mobilis adóalapokat illeti, például a derivatívák esetén a minimum rátákat minden tagállamban alkalmazni kívánjuk. Aztán erősíteni kell az elkerülés ellenes intézkedéseket, Mindezonáltal kiegyensúlyozott megoldást kell találnunk, az elkerülés ellenes intézkedések erősítése és a nemzetközi adózási jog tiszteletben tartása között. Felmerülhetnek bizonyos problémák a jelentésben, ugyanis attól félünk, hogy a parlament javaslata szerint a területi link vagy összekapcsolódás túl gyenge a derivatívák esetében. Az Európai Bizottság nagyon is bízik abban, hogy sikerre visszük ezt a javaslatot. Mindig megnézzük, hogy mi a kapcsolat a maga a tranzakció gazdasági tartalma, illetve a területiség között. és előfordulhat, hogy a tagállami területi hatály, illetve a tranzakció gazdasági tartalma között már nincs összefüggés, ezt, nem, ezt el kell kerülni. Az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy harmonizációra van szükség a, a költség hatékonyság esetében, ugyanis mobilis adóalapokról beszélünk, illetve egyéb kérdésekről, és ezeknek a tagáll- egyes tagállamokban hasonló szabályozás alá kell tartozniuk. Kérdés, hogy, az, hogy ezt itt szabályozzuk, vagy a tagállamokra hagyjuk. De világos, hogy az Európai Bizottság eh, rendelkezésre áll, hogyha a tagállamok több harmonizációt kívánnak elérni, hiszen ez szükséges lehet a költséghatékonyság esetében, illetve hogyha a tagállamok harmadik országokat kívánnak, harmadik országokkal kívánnak kapcsolatot felvenni, gazdasági kapcsolatok eh, területén. Végül pedig, ami a kivételeket, a derogációkat, speciális elbánást illeti, minél több a kivétel, annál nehezebb és bonyolultabb lesz beszedni az adót költséghatékony módon. Egyes érveket osztani tudunk a kivételekre vonatkozóan, de ne felejtsük el, hogy a privilégiumok kumulatív hatása, például a nyugdíjalapok esetében, tudnunk kell, hogy nyugdíjalapokba való beruházás és az a nyugdíj hozzájárulás már eleve privilégizált, más típusú megtakarítás, előtakarékossági formák mellett, tehát nem kell ezt még külön speciális mhm. elbánásban részesíteni. Tehát nem a, kérdés, a kérdés nem az, hogy adóztassunk vagy ne adóztassunk, hanem az, hogy hogyan lehet az adót úgy kivetni, hogy ez ne legyen negatív hatással a piac működésére legyen szó államadóságmenedzsmentről, vagy hogy megadóztassuk-e az államadóság másodlagos piacait, vagy ne. Lényeg az, inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt úgy megadóztatni, hogy ezek a piacok még továbbra is betöltsék funkciójukat. Végül zárásként, ahogy Gigold úr említette, el kell mondanom, hogy a tagállamoknak kell megmutatniuk, bebizonyítaniuk, hogy, hogy működik a rendszer, a puding próbája az evés, úgyhogy nekünk egy megfelelő tervet kell benyújtani, és aztán a beszedést megfelelően működtetni a tagállamoknak. Én osztom a kollégák rom, reményeit, a 11 ország csak a kiinduló pont lenne, csak a kezdet lenne, és ez volt, ugye, az 50-es években is így volt, hat tagállam kezdte az integrációt, és csak a szén és acélpiacon, és most 27 tagállamunk van, lassan 38, 28, és ezt reméljük az FTT esetében is. Hogyha végrehajtásra kerül hogyha 11 tagállam megmutatja azt, hogy micsoda előnyei vannak ennek, anélkül, hogy negatív hatásai lennének a piacra, mások, fognak, mások is fognak csatlakozni, először az EU-n belül, aztán az EU-n kívülről is. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed, Mr. Berman. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadjuk a szót Podimata asszonynak. Akkor kezdjük a legutolsó pontnál, amelyre Bergman úr utalt, valamint a korábbi felszólalók is, az árnyékjelentéstevők és így tovább. Tehát valóban az egyik stratégiai célunk a teljes megerősített együttműködés el, megengedésén keresztül az az lenne, hogy az első fázisban be akarjuk bizonyítani, hogy ez megvalósítható adó, hatékony, és az a célja, hogy ösztönözünk más EU tagállamokat arra, hogy a klubhoz csatlakozzanak, és hogy próbáljunk meg revitalizálni egy kicsit az Európai Parlamenten belül azt a kötelezettségvállalásunkat, hogy egyfajta globális tranzakciós adó felé kívánunk elmozdulni. Ugyanis már ezt kimondtuk a jelentéstervezetünkben is, hogy ez a mostani adó akkor fogja meghozni a hozzáfűzött reményeket, amikor globális szinten alkalmazzuk. Ez teljesen világos, és azt hiszem, hogy ebben mindenki egyetért itt a parlamenten belül, de nem csak, amennyiben tovább kívánjuk erősíteni ezt a kötelezettségvállalást, hát természetesen én ezt csak támogatni tudom. Aztán egy másik gondolat, amelyben látható volt, nyilvánvaló volt a széles körű konszenzus, legalábbis az árnyékjelentéstevők körében, az az, hogy a frakciókon belül is kialakult ez a konszenzus. Az Európai Unió saját forrásaira vonatkozólag, és az önök javaslataiból az derül ki, hogy tovább szeretnénk erősíteni azokat a referenciákat, amelyek pont erre vonatkoznak, és másodszorban azt is el szeretnénk érni, hogy ha nem Európai Uniós forrásként tekintünk erre az adóra, akkor nem akarjuk azt sem támogatni, hogy a jelenlegi hozzájárulások az Európai Uniós tagállamok részéről támogassák a továbbiakban is az Európai Unió költségvetését. Ebben konszenzus alakult ki itt a parlamenten belül, a legnagyobb frakciókban is. De ezzel együtt még egyszer meg kell ismételnem egy olyan dolgot, amelyre Bergman úr is utalt. Ez azért, ez fontos, fontos, politikai um, nyilatkozatként főként fontos ez, de ugyanakkor a jelentés tervezett jogi vetületeire nem lehet hatással. Tehát ez politikai szempontból nagyon fontos, és ezt még egyszer hangsúlyoznám, de ugyanakkor ez csak olyan referenciákat teremthet, amelyeket a preambulum bekezdésekben építünk bele. Aztán a konkrét javaslatok, kommentárok természetesen meghallgató fülekre találtak. Az egyik kérdés az esetleges kivételekre vonatkozott. No, általános értelemben nem támogatom a kivételeket, el is magyaráztam, hogy miért. Azért, mert úgy gondolom, hogy minél nagyobb lehetőségeket teremtünk a kivételeknek, annál nagyobb lesz a bizonytalanság, és annál kevésbé lesz hatékony ez az eszköz és ráadásul az adó kikerülés és adó kijátszás, vagy már a hajtjuk ezzel a vizet. Tehát anélkül, hogy dogmatikusak lennénk, azért elméletben én úgy gondolom, hogy el kellene kerülni a kivételeket, már csak azért is, mert ez a 11 tagállam legalábbis elfben ezt kérte a bizottságtól a levelében, az eredeti javaslathoz képest. Mert ők azt szeretnék elérni, hogy minél szélesebb körül legyen ennek az adófajtának a beszedhetősége. Aztán ugye itt van a nyugdíjalapok kérdése, erről nagyon sokat vitatkoztunk már, és nagyon is érthető, hogy ez egy fontos aggodalmat jelent, Emlékeztetnék még egyszer arra, hogy elven bizonyára egyetértünk abban, hogy ezek az alapok konzervatív befektetési stratégiát kell, hogy folytassanak, és szerintem mindenki egyetért velem abban, hogy a nyugdíjalapok ne spekuláljanak, Úgyhogy ez a fajta stratégia teljes mértékben összeegyeztethető a legfontosabb célokkal, hiszen a nyugdíjalapok, azok ugye 20-30 év megtakarításait kell, hogy megőrizzék. A másodlagos kötvénypiacok kérdésére is történt utalás. Erre már én is kitértem egy korábbi találkozó során. Minden esetre a City of London úgy kalkulálta, hogy 11,6%-ról van itt szó. Nos, ez azt is jelenteni, hogy 5 adókivetési alkalmat teremtene minden egyes tranzakció, hiszen a pénzügyi intézet gyakran egy másik pénzügyi, pénzintézet nevében jár el. A bizottsági hatásvizsgálatból az derül ki, hogy 2,5 milliárd euróról van itt szó, és bevételi oldalon 6,5 milliárdról. Ez természetesen nagyon pozitív lenne a tagállami bevételekre vonatkozólag. De még arra is szükség van, hogy ezzel a különleges kérdéssel mélyebben foglalkozzunk. Önök javasolták azt is, hogy a minimális rátákat emeljük fel, és általános rátát vezessünk be. Van azért amellett szóló érv, hogy, az al, hogy a bizottsági javaslatot őrizzük meg. Egyrésztről azért, mert a piacok minden bizonyal másként fognak reagálni a különböző tagállamokban, de önök azt is megemlítették, hogy igazából nem is tudjuk, hogy milyen hatás fog mindez kiváltani a piacokon. Úgyhogy a jelenlegi forma, amely minimális rátákat, vagy rátát határoz meg, különböző tagállamokon más-más hatással lehet, és talán ez a legjárhatóbb út. Azután, amennyiben egy FTT csoportot is létrehoznak, mint ahogy azt mi javasoltuk, akkor elképzelhető, hogy ennek lesz majd olyan mandátuma, ez a rugalmasságtól is függ az egyes tagállamoktól, hogy módosítsák a rátákat, fölfelé felé tolják őket, tehát ez lenne a legjobb ö, megoldás, út, vagy pedig majd egy második stádiumban, amikor majd ö, az irányelv áttekintésére, vagy felülvizsgálatára kerül sor, akkor esetleg harmonizált ráta, vagy adó sáv bevezetését is megfontolhatjuk. Remélem, hogy nem felejtettem ki semmilyen fontos gondolatot. Még egyszer köszönöm szépen a megjegyzéseket, a javaslatokat, és általában azt az együttműködést, amelyet az árnyékjelentéstevők részéről tapasztaltam, és remélem, hogy folytathatjuk ezt az együttműködést. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Podimata asszony. Emlékeztetek mindenkit, hogy április 23-áig kell benyújtani módosítókat és április és május 27-én vizsgáljuk meg a módosítókat, 28 eh, a májusban szavazunk a szakbizottságban, és júliusi plenáris napirendjére kerül ez a dosszié. Mindezt elmondva tovább lépünk a következő napirendi pont taglalására. Gálpelc asszony jelentése az adózásról szóló éves jelentésről, az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje. Parancsoljon Gálperc asszony! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Hogy megköszönjem a sok módosítót, amit a jelentéshez kaptunk. Szám szerint 140 ilyen módosító javaslat érkezett amik között fő területeket is meg tudok emlteni a zöld adózás a témaköre a társasági adó az adóelkerülés és az adócsalás területekhez kapcsolódtak többnyire a módostók. jelentős munka volt az egységestés és az összehangolás a húsvéti szünet előtt sikerült meghatározni a lehetséges kompromisszumokat amikre a shadow raportőrök már válaszokat észrevételeket is küldtek részemre amit ezúton is köszönök. a munkám során az vezérelt hogy az adózást éppen az eu ban jelenleg uralkodó nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetre való tekintettel kifejezetten a valódi gazdasági növekedés szolgálatába álltsam. éppen ezért hangsúlyoztam és minden javaslatom arra irányult hogy a tagállami adópolitikáknak az eu two thousand and twenty stratégiához kell kapcsolódni e, azt kell meghatározni és figyelembe venni fő irányként valamint a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedésnek az elősegtésére kell fókuszálni. tekintettel azonban arra amit el tudok fogadni és kérem is a kollégákat hogy ezt tegyük meg hogy a tagállamok gazdaságpolitikái eléggé eltérőek nemcsak a válságra adott válaszok tekintetében hanem azért is mert alapvetően eltérő gazdasági adottságokkal és lehetőségekkel rendelkeznek éppen ezért az adópolitikák is ennek megfelelően rövid közép és hosszú távon is országról országra eltérőek lehetnek. természetesen belefoglaltam ebbe a tervezetbe az adóbeszedési morálnak és a gyakorlatnak a javtását különös tekintettel az intézményrendszer átláthatóságára valamint annak a figyelembevételével is hogy az európai programok mint a fiscalis meg a customs programok megfelelő kivitelezésre kerüljenek kiemeltem azt is hogy a társasági adózás területén ezzel kapcsolatban igenis ösztönzőket kell beépteni a kis és középvállalkozások számára valamint az önfoglalkoztatók részére is az adópolitika területén és kiemeltem azt is hogy a hozzáadott érték tekintetében áfa tekintetében minden termékre vonatkozóan azért javaslom az egységes szintnek a bevezetését mert ha ebből az egységes körből kiemeljük például az alapvető élelmiszereket vagy kiemeljük a kultúrát akkor alapvetően ez mindenkit érinteni fog ez az áfacsökkentés amit meggyőződésem több tagállam példája is mutatja hogy egyébként hosszú távon rövid távon ezt a fogyasztók nem fogják érezni hiszen ez bele fog simulni majd a végén ez az áfacsökkentés el fog tűnni de e, tekintettel arra is hogy a kultúra még egyáltalán nem mindenkinek a kiváltsága hiába csökkentenénk e, le az áfakulcsot és érnénk el nagyon rövid távon kedvező e, hatást ezzel az intézkedéssel nemcsak a rászorulókat segtenénk hanem mindenkit majd ez a hatás eltűnne a későbbiek folyamán. természetesen ez a saját véleményem nyitott vagyok a kompromisszumokra ebben a témában amit egyébként a jövő héten majd a shadow meeting során április seventeen én terveink szerint meg is tudunk tárgyalni de erről majd még eh, mailt is eh, küldenék a kollégáknak. Az EU twenty kapcsán e, kiemeltem azt is, és nagyon fontosnak tartom, hogy kifejezetten olyan adópolitikának a kialakítását támogassuk, és gondolkozzunk ilyen adópolitikában, amelyik a munkaerőpiaci részvételt és a termelékenységet e, növeli, E, persze nem a munkahelyek kárára éppen ezért fontosnak tartom azt is kiemelni hogy a szociális partnereknek a jogait tiszteletben tartsuk és e, el is fogadjuk ezt és beemeljük a javaslatokra. E, két olyan területet szeretnék még kiemelni ami nagyon fontos és ezt a kompromisszumokban is tükröztem ez a környezetvédelmi adózásnak a témaköre és az adócsalás adók elkerülésnek a kérdései voltak kezdem az utóbbival minekután eh, kekus eh, képviselőtársunknak van egy hasonló témájú jelentése ezért nem szerettem volna eh, megismételni nem is lenne szerencsés talán el is szerettem volna kerülni hogy ismétlődések legyenek a jelentésben ezért alapvetően a bizottságnak a nemrég elfogadott akciótervét a kettős adóztatás elkerülését az adóparadicsomok felszámolását valamint az agresszv adótervezésnek a témakörét eh, tárgyaltam és erre hvtam fel a figyelmet és erre irányultak a kompromisszumok is a másik témában a környezetvédelmi adózás eh, témakörében a zöld politikában itt elsősorban nem a zöld adókat emeltem ki hanem sokkal inkább a környezetbarát politikát elősegtő adókat emeltem ki és erre gondolok ezt sokkal tágabb körnek tekintem és ezeknek a gazdaságélénktő hatását fontosabbnak is tartom. ezek voltak a vezérfonalak a mintegy húsz kompromisszum késztése során amelynek a részletes tárgyalását úgy gondolom hogy a következő héten meg tudjuk tenni. még egyszer köszönöm a reflexiókat erre és várom a kollégáknak és természetesen az árnyékjelentéstevőknek is a véleményét a munka jelenlegi állásával kapcsolatosan. köszönöm elnök úr! Köszönjük szépen, Gál Pelc asszony. A szocialisták nevében Ludwig Jelszon úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a jelentéstevő asszonynak az idáig végzett nagyon konstruktív munkát. Az első kompromisszum nagyon pozitív volt, és emögött komoly viták rejlenek, de jó irányba mutatnak a e viták. Úgy gondolom, hogy a jelentés sok fontos célt követ. Egyrészt arról van szó, hogy világossá tegyük, hogy központi összefüggés van az adóbevétel és az adó politika között kell, hogy legyen. És mindez a növekedés célját kell, hogy szolgálja. Ezt a szempontot ki kell hangsúlyoznunk, hiszen egy jól működő, kiegyensúlyozott adórendszer nagyon fontos azért, hogy Európa hosszú távú és fenntartható növekedés pályára, pályájára állhasson, hiszen ez az egyik fontos célunk. Úgy gondolom, hogy az adózás és az adó kígyó nagyon fontos szerepet játszik, hiszen ez fontos szerepet játszhat abban, hogy a nemzeti adórendszerek közötti koordinációt elmélyítsük, megerősítsük. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban különböző megfontolásokat kell alkalmazni. Ez az adó kígyó, az az euró bevezetését megelőző fizetőeszköz harmonizációra emlékeztethet, de látok ezzel kapcsolatban, az adókígyóval kapcsolatban problémákat, hiszen az adóterületen való harmonizáció, mondjuk a technikai feltételek, vagy pedig az adókulcsok egységesítése tekintetében pozitív, ez üdvözlendő. De, és most jön a nagy de, nem tudom, hogy kívánatos volna a legmagasabb adókulcsokat is egységesíteni. Ezen felül pedig arról beszél a jelentős tervezet, hogy a jobb harmonizáció elmélyíti az átláthatóságot, és az információ cserét is szolgálja. Ezzel egyetértek. Jó irányba tett lépés ez. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy el kellene kerülnünk azt, hogy az adó kígyó fogalmát túlzottan széles körben értelmezzük. Úgy gondolom, hogy a harmonizáció, hogy Amennyiben a harmonizáció cél, akkor az adókígyó fogalma nem megfelelő fogalom. Ezen felül pedig úgy gondolom, hogy a következő, az elkövetkező munkában négy pontra kellene koncentrálni. Egyrészt szükséges, hogy az adó csalás ellen intézkedéseket megragadjunk, foganatosítsunk. Ez egy fontos lépése a hosszú távú és fenntartható növekedés irányába tett úton egy fontos lépés. Egységesíteni kell az erőfeszítéseinket, fair, tisztességes versenyfeltételeket kell biztosítani, ez pedig szintén bizzáloga a gazdasági növekedésnek az Európai Unióban. Ezen felül pedig a belső piacon az adó természetű akadályokat meg kell szüntetni, és úgy gondolom, hogy éppen ezen a területen van még mit tennünk. A közös, konszolidált vállalkozási adó alap jó eszköz lehet, hogyha jól alkalmazzuk ezt. Aztán az egyes tagállamok adóhatóságainak együttműködését szorosabbá kell fogni, intenzifikálni kell, ezen felül pedig a jelentésben a szociális szempontokat is meg kell jeleníteni. Nem az a cél, hogy olyan adóstruktúrákat hozzunk létre, amelyek elmélyítik a társadalmi különbségeket. Nem csak alapkiinduló pontként ideológiailag kell ezt elutasítani, hanem azért is, mert ez negatív kihatással jár a növekedésre. Egyre több EU tagállam növeli a fogyasztási adókat, Azért, mert ez jelentős bevételt biztosít, de ez éppen a szegényebb lakossági rétegeket sújtja a legjobban, ezért ezen el kell gondolkozni. Négy, negyed sorban a környezetvédelmi adó. Úgy gondolom, hogy ez egy központi jelentőségű elem, melyel a növekedést biztosíthatjuk. Ugyanakkor, hogyha csökkenteni akarjuk az adókat, akkor ezt problematikusnak tartom, hiszen úgy gondolom, hogy éppen az adóbevételekből kell biztosítani, hogy az környezetvédelem szempontjait jobban megerősítsük. Ez segítheti a környezetügyét. Első lépésben úgy gondolom, hogy az energia adózásról szóló irányelvet kellene célba venni, ezt kellene bizottságnak elkészít, előkészítenie. Örülök a már idáig is kitűnő és konstruktív folyamatnak, melyet folytathatunk a jelentéstevőnek, és biztos vagyok benne, hogy közös erőfeszítéssel nagyszerű jelentést tudjunk kialakítani. Most pedig megadom Temosza úrnak a szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a kompromisszumokat eh, illeti, ezek a eh, jelentés eredeti irányultságát tiszteletben tartják, úgyhogy nincsenek nagy megjegyzéseim ezzel kapcsolatban, de van néhány eh, problémám. Egy ponttal kapcsolatban, az adóharmonizációra gondolok itt. Hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, hogy összehasonlítsuk ezt az Európai Unióval, vegyük mondjuk ezt, mint a legjobb gyakorlat példáját, az Egyesült Államokat. Nos, ha megnézzük az Egyesült Államokat, ott is van egy, ugye egy, egy valuta politika, monetáris politika, de az 50 tagállam, vagy állam, szövetségi állam fiskálisan független. És létezik itt egy adó verseny az Egyesült Államokban, amely a gazdaságot ösztönzi. Nagyon sok szakirodalmat lehet olvasni, gazdasági szakirodalmat erről a témáról, tehát arról, hogy különböző területek, országok vagy egységek egységes valuta politikát folytatnak úgy, hogy a fiskális politika különböző marad. A fiskális politika tehát az 50 szövetségi államnak eszköz a kezébe, annak érdekében, hogy a saját gazdaságukat ugye irányítsák, az, az Egyesült Államok azonban összenőttebb gazdaság, mint az európai, mert ami ott harmonizált, az a munkaerőpiac. Az Európai Unióban azonban nagyon különbözőek a munkaerőpiacok, más az északi országokban, mint a déli országokban, és ez divergenciát, gazdasági, makrogazdasági, mikrogazdasági divergenciát okoz, tehát különbözőek a, a, a munkanélküliségi ráták, stb. Az én véleményem tehát nem az adóharmonizációval kellene itt operálni, hanem a, hanem a, a termelési tényezők, munkaerő, tőke, stb. ezeknek a harmonizációjára kellene gondolni. Tehát ezt a stratégiát egyes képviselők támogatják, mások a fiskális harmonizációt. Ami pedig a módosításokat illeti, tegnap küldtem egy e-mailt a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, hogy a kompromisszumokat próbáljam javítani, amelyekben az én nevem is szerepel. Nagyon fontos számunkra például az ilyen típusú éves jelentésekben említeni az, hogy egyes tagállamok, egyes régiók van, más-más szinten vannak az adóbeszedési kompetenciák. Az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie tehát az, hogy egyes régiókban, egyes európai régióknak teljes adóbeszedési adóbeszedési kompetenciája van, ilyen van Németországban is, a, a tartományokban, illetve Spanyolországban is vannak olyan régiók, amely két olyan régió, ahol saját adóbeszedési kompetencia van, és ott alacsonyabb is a munkanélküliség. Ez a valóság. Sok más régió számára, és én katalán vagyok, ez nagyon jó gyakorlat szerintünk, és javítani kellene ennek ezt. Az egy a kompromisszum, ebben benne van a 42-es módosításom, azt szeretném, hogyha a 42-es módosításom benne, benne lenne ez egy a kompromisszumban. Aztán a 8-as új, Itt az én, én a 77-es módosításomat szeretném viszont látnom, viszont látni a, az, az áfával kapcsolatban, illetve a kultúrához kapcsoló termékekkel kapcsolatban. Ezeket differenciáltan kellene kezelni, ezt fontos pontnak tartom. Spanyolországban a kultúrára, a, a színházra kivetett héját, vagy áfát növelte a kormány, és ez nagyon káros hatással volt ezekre az ágazatokra. Úgyhogy ezért tartom fontosnak ezt a e, módosításomat, a 77-est is szeretném, hogyha ez a kompromisszumban szerepelne, különben visszavonom a nevemet a kompromisszumtól. E, a Emellett szeretnénk azt is, hogy <laughs> személyesen találkozhassunk, ne csak e-mailben. Ezt ebben támogatom a kollégát, aki felvetette. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Erről a témáról már sokszor vitáztunk, és az is igaz, hogy valóban jó rendszerekre van szükség, de jó kormányokra is van szükség ahhoz, hogy egy régió sikeressé válna, váljon. Zöldek közül nincs itt senki. ICR-ból szintén GUE, Kluten úr. Igen, röviden. Nem vagyok árnyék jelentéstövő, ugyan, de nem is kapta meg az árnyék eh, eh, jelentéstevőknek szánta anyagot, de mondanék valamit az adóharmonizációval kapcsolatban. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy az adóverseny negatív eh, oldallal is rendelkezik. Mondhatjuk, legalábbis Németországon belül, Német Szövetségi Közösségon belül is hasonló a helyzet, és európai szinten is megfigyelhetőek ezek a negatív hatások és ezek a hatások oda vezetnek, hogy az adók egyre csökkennek, és egyre kevesebb az adóbevétel, az állami bevétel, és azt gondolom, hogy ezt legalább valamennyire korlátozni kell. A minimál adóharmonizálás szükséges. A munkaerőpiacnak a harmonizálása azt is jelenti, hogy lefele harmonizálunk. hogyha a munkaerőpiacot akarjuk harmonizálni, akkor legalább az adóterületen is ezt kísérni kell, legalábbis gazdasági, szociális területen az egyensúlytalanságokat építsük le. Ugyanis az Európai Uniónak az eredeti gondolata, gondolatának a támogatása egyre gyengébb a lakosság körében, és ez visszavezethető az egyenlőtlenségekre is. Ennyit szerettem volna elmondani. Az, egy, az árnyék jelentéstevőnk véleményét nem tudom elmondani, mert nem ismerem, de mindenképpen osztom azt a véleményt, hogy az adó verseny, illetve a, az egyes ipari vagy gazdasági zónák közötti, befektetési zónák közötti verseny negatív hatással volt az elmúlt években eh, az európai gazdaságra. Úgyhogy legalább egy minimális harmonizációt támogatnék. Ennyit szeretnék mondani. Elnök. Köszönöm szépen. Hogyha más nem szeretne hozzászólni, akkor visszadom a szót a jelentéstevőnek. Kárpác Ildikónak tessék. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, és köszönöm a mm, árnyékjelentéstevőknek is a nagyon hasznos véleményét. Eh, természetesen eh, jövő héten személyesen is találkozunk, reményeim szerint, mint ahogy említettem, április 17-én erre szerveznénk egy shadow meetinget a strasbourgi hétre. nagyon örülök hogy mm, önök is úgy látják hogy a komoly vita iránya végül is jó irányba mutat és talán tudunk egy közös álláspontot is e tekintetben meghatározni. nyilvánvalóan a téma nagyon nehéz mint ahogy a hozzászólásokból is kiderült az adóharmonizáció és az adóverseny kérdése erősen megosztja a e, frakciókat. éppen ezért javasoltuk az adókgyó e, fantázia névvel ellátott e, monitoring rendszernek a bevezetését ami valóban az euró bevezetése előtti időre hasonltana és köszönne ami korántsem harmonizáció pontosan egy okos koordinációról van szó amely nem mást vizsgálna mint az eltérő adópolitikával rendelkező országok adónöveléseinek és adócsökkentéseinek a hatását például az eu two thousand and twenty stratégia tükrében ez szerintem eléggé jól megfogalmazásra került a fifteen ös paragrafushoz tartozó kompromisszumban. végül is én magam nem vagyok a harmonizációnak a pártján nem gondolom hogy jelen pillanatban ebben a e, viszonylag nehéz és nehezen is kezelt e, pénzügyi és gazdasági válságban az adóharmonizáció megfelelő lenne a válságnak a kezeléséhez. azt azonban gondolom hogy e, egy olyan koordináció amelyik figyeli hogy az adóverseny káros volt a ne kerüljön elő hanem csak a pozitv oldal azt gondolom hogy ez helyes lenne. E, úgy vélem hogy e, ez a rendszer pontosan tudna ezt szolgálni mint ahogy a kompromisszumban megfogalmaztam egy nagyon mély és alapos elemzés után e, készthetnénk egy eu szintű rendszert amit akár hvhatnánk adókgyúnak is amelyik a harmonizáció helyett inkább koordinálná és támogatná a transzparenciát és figyelembe venné az adócsökkentéseket és növeléseket minden egyes rendszeren belül. tehát ez lenne az iránya de ezt részletesen is meg tudjuk beszélni. azt is megfontolással javaslom bár értem a problémát hogy jelentős egyensúlytalanságok vannak és talán az eu politikája most nem teljesen az egyensúlytalanságoknak a kezelésére irányul azonban nem hiszem azt hogy az adópolitikának lenne a feladata az egyensúlytalanságoknak a kezelése vagy elsődlegesen annak lenne a feladata ugyanakkor azt se gondolom hogy az elmélytése lenne az adópolitikának a e, célja. amit e, tremosa képviselő úr e, kért hogy helyi eh, szinten mm, az adóbeszedés és a régiós szintű adóbeszedésnek a lehetősége legyen meg. én azt úgy gondoltam megoldani és ezt szándékozza az az összefüggés ami a sokszintű kormányzás és az eu különböző szintjeinek a kapcsolatát mutatja ez van benne a módostómban tudom hogy ön kifejezetten a régiókra irányuló adóbeszedésről beszélt de ezt jövő héten szerintem még ezt a kérdést meg tudjuk beszélni az adócsalás elleni intézkedéseket kiemelten fontosnak tartom mondom ludvigson képviselő úrnak ezt külön témaként is kezeltem és azt gondolom hogy az itteni kompromisszumok alkalmasak arra hogy ezt megfelelően tudjuk kezelni. megkaptam természetesen a gue tól is és a zöldektől és az ecr tól is a észrevételeket de ezekre most nem térnék ki majd a mm, későbbiekben ezt jövő héten mi egyesével végigtárgyaljuk. köszönöm elnök úr! Köszönöm szépen Gál Perc Ildikónak, és most emlékeztetnék mindenkit, hogy az ECOM-ban a szavazás április 24-én lesz, és valószínűleg májusi plenárison lesz a plenáris szavazás. Most következik a 9-es napi rendi pont, illetve 9-es és 10-es, A 659 per 1999 per LK tanácsi rendelet módosítása a szerződés 93-as cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, illetve a 10-es, 92-es 93-as cikk a horizontális állami támogatások bizonyos formáira történő alkalmazásáról szóló 994 per 98 per EK, és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370 per 2007 per EK rendelet módosítása. Transport services by rail and by road. We will discuss ezt a két témát közös vitában vitatjuk meg. Dorfman úr, a jelentést a másik jelentésnek, neki adom meg a szót. Thank you, Chair. Ja, es geht, hier... Köszönöm szépen. Itt a Block Exemption rendeletről van szó. Ez egy olyan rendelet, amely lehetővé teszi a bizottság számára, hogy um, az állami segítségnyújtás bejelentési kötelezettségétől eltekintsenek. 2019. május 8-án az állami támogatási jog modernizációról a bizottság egy tervezetet készített elő, melyben azt mondja, hogy új blokkokat, új területeket kellene bevezetni ahol a bizottság pontosan határozhatná meg, hogy mikor lehet eltekinteni a bejelentési kötelezettségtől. Nos, ezen új blokkok, tömbök, amelyekre a bizottság javaslatot tesz a következő kultúra területem, a kulturális örökség megőrzése, a természeti katasztrófák hatásainak kiküszöbölése, a halászati ágazat, hogyha speciális éghajlati viszonyok következtében kialakult helyzeteket támogatják, innovációs támogatások, aztán az élelmiszer ágazat, a biológiai és a tengeri biológiai értékek megőrzése, aztán az amatőrsport nyolcad sorban a távol lakó területek, például szigetek elérhetőségét szolgáló támogatások, aztán a közlekedés, illetve a széleskörű infrastruktúra megteremtése, a következő generációs infrastruktúra megteremtése. Ezek lennének a kivételi területek. Most ezen a területen nem együtt döntési eljárásban vagyunk, hanem csak a tanács számára készítünk elő véleményt, Jelentésemben egy-két módosítóra tettem javaslatot, és igyekeztem ezeket a blokkokat újra definiálni, pontosabban defini- definiálni. Például a kivételeket csak akkor tartanám vezetőnek, hogyha ez az Európa 2020 stratégiá irányába vezet, az amatőr sport területén, a kivételt teljesen célra vezetőnek tartom, hogyha ez a sportegyesületek támogatását szolgálja, de nem az infrastruktúra projektek támogatását. A széles körű, a szélesabb internet tekintetében úgy gondolom, hogy feltételként kellene szabni, hogy az infrastruktúrához való szabad hozzáférést kellene biztosítani az állampolgároknak. Nagyon fontosnak tartom még azt is, hogy garantáljuk, ugye a közbeszerzési jog új eh, változatán dolgozunk, azért, hogy hatékonyabban alkalmazzák az európai közbeszerzési jogszabályokat a tagállamokban, hiszen ez biztosítja az átlátható és jó versenyt. Tehát fontosnak tartom ezt a szempontot is, ami pedig az eljárást illeti demokrácia deficitnek tekinthető, hogy a parlament nem együttdöntési eljárásban vesz részt, azaz tehát csak egy opiniont, egy véleményt készítünk a tanács számára. Ennyiben hallathatjuk a hangunkat. El tudnám képzelni azt is, hogy például az idegenforgalom területén adott állami támogatások területére és kiterjedjen az új block exemption vagy tömb kivételi szabályozás. Ami pedig bennünket, a parlamentet illeti, ha már nem együttdöntési eljárásban vagyunk, akkor legalább várjuk el, hogy rendszeresen tájékoztasson bennünket az Európai Bizottság, mondjuk két évente, a kivételekről szóló rendeletről. Van itt még egy fontos terület, mégpedig a bizottság arra tesz javaslatot, hogy az idevágó rendelet 9-es cikkét töröljük. Ez a rendelet ugye a 659.999-es. Ez a bejelentési kivételeket definiálja a tömegközlekedésben, vagy ne beszéljünk tömegről, beszéljünk közösségi közlekedésről. Úgy gondolom, hogy itt a demokrácia problémájával állunk szemben, hiszen az 1073 per 2000 2007-es rendelet az együttdöntés területén van, és itt a bizottság egy olyan rendelettervezetben, amely nem az együttdöntés körébe tartozik, az együttdöntés körébe tartozó rendeletet akarja megváltoztatni. Hát ezt demokrácia szempontból problematikusnak tartom, ráadásul a közlekedési szakbizottságban ülő kollégák arról tájékoztattak, hogy maga a bejelentési kötelezettségre vonatkozó változtatása a közösségi közlekedés területén problematikus. Azaz tehát meg kell akadályoznunk, hogy az 1073 per 2007-es rendeletet módosítsa a bizottság, illetve ha ezt módosítani akarja, akkor ezt döntési eljárásban teheti meg. Akkor a TRAN szakbizottságban ülő kollégák megvitatják ezt a kérdést, és az együttdöntés szabályai alapján járnak majd el. Elnök úr, nagyjából ezt akartam mondani jelentésemről. Köszönöm. Thank you very much indeed, Mr. Köszönöm, Dorfman úr. A szocialisták nevében Kutas képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is gratulálni szeretnék mindkét jelentéstevőnek, és örömmel tekintek a közös munka elébe. Dorfman úr, teljesen igaza van, és egyébként Pitikainen asszony is világosan beszélt erről a jelentésében, tehát abban igazuk van, hogy a a szerződés 109-es cikke nem kellően átláthatóan kerül alkalmazásra. Mondhatjuk, a demokrácia deficit tényállásával állunk szemben. Látni kell, hogy a 9-es cikk tekintetében hogyan lépünk előre, Erről a folyamatról jelenleg konzultáció zajlik. Látnunk kell, hogy melyik a legjobb opció. Ami pedig Piti Kajnán asszony jelentését illeti. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslat egy nagyon jó javaslat, ez egy fontos lépést jelent az állami segítségnyújtás, az állami segélyek odanyújtásának folyamatának modernizációjában, és egy hatékonyabb Európai Bizottsági fellépést is biztosít. Az Európai Bizottság és a Nemzeti Bíróság közötti együttműködés is fontos eleme a bizottság javaslatában, ez támogatásunkra érdemes. Ezen felül támogatom azt az gondolatot is, hogy az Európai Bizottság rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy a piaci szereplőktől minden releváns információt megkapjanak, amennyiben a tagállamoktól kapott információ nem kielégítő. Úgy gondolom, hogy ez az intézkedés megerősíti az átláthatóságot, ami pedig Dorfman úr jelentését illeti, hiszen erről van szó. Nagyon fontos, hogy ez a kultúra, a természeti katasztrófák kárainak kiküszöbölése, a közösségi közlekedés és a közlekedési infrastruktúra és más területeken adott állami támogatásokat kiveszi a bejelentési kötelezettség hatája alól. És ezzel is egyetértek, hogy a mentesítés során figyelembe kell venni az EU 2020-as zászlóshajó kedvez, kezdeményezéseket, de felvetem Dorfman kollégának, hogy ne legyünk túlontúl restriktívek, és új kezdeményezések irányába nyissuk meg a szabályt. Végezetül köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy igyekezett felgyorsítani a folyamatot. Úgy gondolom, hogy helyesebb volna még a május 29-i tanácsülés előtt szavazni, és így azt hiszem, hogy befolyásolni tudhatjuk a tanácsi eszmecserét. Örömmel tekintek az önökkel való munka elébe. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, Kutas úr. Most pedig Pitikeinen asszony az első dosszié jelentéstevőjének adom meg a szót. Parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy 15 perccel korábban kezdtek, vagy még talán annál is hamarabb, legalábbis az eredeti napi rendhez képest. Elnézést, emiatt késtem, mert máshol is árnyékjelentéstevőként dolgozom egy másik szakbizottságban. De minden esetre meg is kezdhetjük most és itt a vitát. Mint ahogyan mindenki tudja, ez a mostani rendelet a szerződés 107-es és 111-es bekezdése cikkeire vonatkozik, és ezek úgy tűnnek, hogy úgy tűnik, hogy ezek kompatibilisek a belső piaccal. Tehát itt a legfontosabb alapvető eljárás jogi kérdésekről van szó, és arról, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja azt biztosítani, hogy a rendelet szellemével összhangban járnak-e el a tagállamok. Tudjuk, hogy itt most ezt a rendeletet elfogadása óta nem módosították nagy mértékben, de természetesen az, hogy hogyan is alkalmazunk bizonyos elveket, abban mutatkozhatnak különbségek. Hiszen itt tulajdonképpen az állami támogatások rendszerének modernizálásáról van szó. Hogyan is néz ki a reform? Azt szeretnénk, hogyha az állami támogatásokat is az EU 2020-as innovációs, szociálisan inkluzív programok támogatására lehetne felhasználni. Ez egyik oldalról. A másik oldalról viszont fontos számunkra az is, hogy a költségvetési konzolidációt tudjuk segíteni. igazából azt szeretnénk, hogyha az állami támogatások ellenőrzésének hatékonyságát lehetne növelni. Ugyanis az eljárások és az értelmezések nagyon különbözőek tagállamokról tagállamra nézve, és az is igaz, hogy egész kicsi ügyekkel foglalkozunk a bizottságnál nagyon sokat, amelyeknek marginális a fontossága akár tagállami szinten is, ugyanakkor a fontos, tehát a nagy halakat nem kapjuk el, az igazi nagy problémákra nem figyelünk oda, azokban az esetekben, amikor az állami támogatásnak valóban piactorzító hatása van. Tehát a konkrét eseteket nézzük meg. Két esetről van itt szó. Egyrésztről jó lenne, hogyha a panaszt eljárások eljárását javítani tudnánk. Mindenki eddig, aki felvetette ezeket a panaszokat, állami támogatásokkal kapcsolatban a bizottsághoz, ez most is így maradna, tehát bárki benyújthatná. Itt nem a kis esetekről van szó, néha az összeegyeztethetetlenség kismértékű, más esetekben viszont valóban piac torzító hatása lehet. Tehát igazából nem is volt elég idő még eddig arra, hogy oda irányítsuk eszközeinket, forrásainkat, ahol arra szükség van. nézzük azt, hogy hogyan is bírálják el a panaszokat. A bizottságnak nagyobb forrásokat kellene biztosítani arra, hogy a komoly eseteket kivizsgálhassa. A bizottság azt is mondja, hogy bizonyos fajta kötelező jellegű információk hozzáadásával lenne benyújtható csak egy panasz. Tehát igazából már a panaszbenyújtási fázisban igazolni kellene azt, hogy a panasz megalapozott, és nem más oknál fogva nyújtják be a panaszt. Tehát ezért lenne fontos a definíciók kérdése. Én azt javaslom itt, személy szerint, hogy ezt nagyon erősen kell támogatni, de ugyanakkor jó lenne, hogyha egy ilyen gyors eljárást léptetnénk életbe. Ez azt is jelenteni, hogy a bizottságnak nem kellene formális döntéshozatai eljárást indítania az információk kapcsolatban azokban az esetekben, amikor világos, hogy nem történt jogsértés. Tehát ki lehessen mondani gyorsan azt, hogy nem, itt nem történt jogsértés, és az ügyet le lehessen zárni. Ugyanakkor a panaszeljárások javítását azzal is lehetne javítani, hogy nemzeti szinten az érvényben lévő jogszabályok alkalmazását kell biztosítani. Mit is értünk ez alatt? Jobb eszközöket kellene biztosítani a bizottságnak, hogy segítse a nemzeti jog értelmezés kérdését. Valamint a bíróságoknak közvetlenül nyújthasson információt, az adott jogszabályjal kapcsolatban, és ez azt is jelenteni, hogy a bizottság a nemzeti bíróságokhoz is fordulhatna. Ez egy újdonság, és ennek nagyon örülünk. Ezen felül természetesen itt van a hatékonyság kérdése is a piacon való adatgyűjtése tekintetében, és itt egy fontos új elemet láthatunk ezzel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a piaci információs eszközök az Európai Bizottság rendelkezésére állnának. A bizottság tehát kérhetne információt a tagállamokon kívül más forrásokból is. Itt sokkal gyorsabban és hatékonyan lehetne a nagy halakat kiszűrni, akkor, amikor világos az, az eset, hogy miről is van szó, de mégis a tagállam úgymond vonakodik attól, hogy az információt megfelelő időben átadja. Így aztán sokkal gyorsabban lehetne nyomozni, jobb nyomozati eredményekre lehetne jutni, és jobb lenne a módszertan is. Természetesen ezt támogatom, és támogatom azt is, hogy szankciókat vezessünk be, akkor, amikor az információ átadás nem ö, megfelelő. Ezen kívül vannak itt még más esetek is amelyek természetesen kötődnek az állami támogatások kérdéséhez, de nem olyan szorosan. Arról van szó, hogy hogyan is értelmezik az érvényben lévő szabályokat a tagállamok. Ennek részeként, tehát az értelmezésbeli különbségek, főként a harmadik szektorban ö, jelentenek problémát, mit is jelent a piac fogalma, mit is jelent ebben az értelemben az állami támogatás. Például a, olyan civil szervezetek, amelyek fogyatékkal élők számára nyújtanak támogatásokat, lehet egy ilyen eset. Ez ráadásul administratív értelemben hatalmas terheket jelent, hogy egyrészt tagállami szinten lehessen tisztázni a helyzetet, másrésztről pedig akár ösztönözheti azt is, hogy olyan panaszeljárások induljanak, amelyek teljesen szükségtelenek, és szociális problémákhoz vezessen mindez. Sőt, azt hiszem, hogy az ilyen fajta közpénz felhasználást a harmadik szektorban, tehát a szolgáltatási szektorban akár be is tilthatnánk. Nos, hát mit is javaslok én? azt, hogy a bizottság kérhesse a tagállamoktól azt, hogy világossá tegyék a helyzetet, és hogy a piac teszteket elvégezzék, hogy pontosan hol is kerül felhasználásra az állami támogatása. Megint csak azt szeretnénk, hogyha nagy halakat kapnánk el, hogy sokkal-sokkal szigorúbbaknak kellene lennünk, viszont a kisebb esetekben a, főként a kis civil szervezeteket támogatnunk kellene, és ki kellene hagyni az állami támogatásokra vonatkozó megszorításokból. Tehát ez lenne nagyjából a gondolatmenetem, és természetesen várom az önök hozzájárulásait. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kutász úr. A jelentéstevője ennek az ügynek, nem tudom, hogy ő most hol van de esetleg bárki, aki hozzá kívánna szólni, most azt megteheti. Akkor az Aldé nevében Intveld asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Az tevő részéről szeretnék néhány megjegyzést elmondani, de, aztán, de még azelőtt természetesen saját magam nevében szeretnék szólni. Nos, hát először is köszönöm szépen a jelentést, hiszen ez egy nagyon röviden, jól megfogalmazott jelentés, és általános értelemben azt kell, hogy mondjak, hogy általában eléggé óvatos vagyok a különböző kivételek hatáskörének szélesítésével kapcsolatban. Ez mindig nagyon jól hangzik, de azért oda kellene figyelnünk arra, hogy hogyan is valósul meg ez a kivétel alkalmazása a valóságban. Ugyanis tudjuk azt, hogy nagyon nagy nehézségek vannak, és bizony nagyon sok állami támad, támogatás egyáltalán nem megalapozott, vagy nem kellőképpen megalapozott, tehát először azért gondolkozzunk el azon, hogy szeretnénk-e vagy sem tágítani a hatáskörét ennek a rendeletnek. Ami a nagy halakat illeti, ezzel elfben egyetértek, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy azért a kis halakat sem kellene kiengednünk a hálóból, mert bizony ezeknek is lehet piactorzító hatása. Tehát nem szabadna, hogy őket teljesen szem elől tévesszük. Úgyhogy ebben az értelemben nagyon tetszik Dorfman úr javaslata, mi szerint a kritériumokat világosabban kellene meghatározni a kivételek tekintetében, ez szerintem nagyon jó és átláthatóvá teszi a helyzetet, a 8-as és 9-es módosításait is támogatom, amelyek a közbeszerzési szabályokra vonatkoznak, és azt célozzák, hogy egyenlő játékfeltételeket teremtsünk, valamint nagyon fontos arra is emlékezni, hogy az állami támogatás mindig csak kivétel kellene, hogy maradjon, és csak idéglenes jelleggel szabadna alkalmazni. Hogy nehogy állandóvá váljon lopakodó technikával. Nem teljes mértékben győz meg a hatos módosítás, ahol azt fogalmazzuk meg, hogy további öm, információ szolgáltatási kötelezettséget adunk akkor, amikor öm, kofinanszírozási esetekről van szó. Hát ezt nézzük meg azért mielőtt további javaslatokat teszünk ezzel kapcsolatban. És természetesen egyetértek önnel és Pietikáján asszonyal abban is, ami a demokratikus deficitet illeti, illetve az Európai Parlament szerepét. Itt minden bizonyal ebben a szakbizottságban konszenzusra tudunk jutni. Aztán Sharon Bowles, sajnos Írországban van, Dublinban ma, az ECOFIN kapcsán. Ő azt mondja, hogy ennek a rendeletnek a célja, hogy javítsuk a 99-es eredeti rendeletet, hogy minél gyorsabban ki lehessen vizsgálni a panaszeljárásokat az állami támogatásokkal való visszaélés kapcsán. Javítani kell az átláthatóságot az egész eljárás során. Nagy részben egyetértek jelentéstevőként a bizottsági javaslatokkal, de Természetesen ezek jó, értelmes módosítások az eredeti rendelethez képest, fontos a bizonyítékokkal alátámasztott nyomozás, ami a jelentéstervezetet illeti, mindenképpen támogatom a legnagyobb részét. A market tesztek, piac tesztek fontos, érdekes gondolatot jelentenek, és nagy örömmel várom, hogy ez mit is jelentene a valóságban. Ezen kívül a belső piacra gyakorolt valós hatás kérdését szeretném még jobban látni az Európai Bizottság mandátumának fényében. Ezt fogom felvetni majd a az árnyékjelentéstevők ülésén a nyolcas as módosítással kapcsolatban. Itt inkább a nem egyes eseti eljárásokra hívnám fel, fel a figyelmes, figyelmet. Ami az átláthatóságot illeti, a bizottságnak ki kellene, ö, publikálnia kellene a ö, weboldalán is, nem csak a hivatalos labban a nyomozások eredményeit, és ami a, nem, ami a parlament szerepét illeti, a TRAN jelentés, a, Dorfman jelent, a TRAN-ban a Dorfman jelentés, valamint az együttdöntésre vonatkozó szabályok vonatkoznak ide. Az Európai Parlament együttdöntési jogát megpróbálják a hátsó járaton kiüresíteni, és úgy tűnik, hogy nem szabad megengednünk azt, hogy egyre kevesebb szerepet adjanak nekünk, sőt, inkább ennek az ellenkezőjére kellene törekednünk a jövőbeli szerződés módosítások kapcsán is. Természetesen várom azt, hogy az árnyékjelentés tevői üléseken együtt tudjunk működni. Köszönöm szépen. Himbe úr következik a zöldek nevében. Beszett úr, bocsánat, amely mindkét jelentésnek a jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr! Nekem is lenne néhány gyors megjegyzésem általánosságban. Az a véleményünk, ahogy a jelentéstevő is Pitikenen asszony is említette, hogy az Európai Bizottság által javasolt rendelet jó irányba mutat, és le- lehetővé teszi azt, hogy racionalizáljuk azokat az eszközöket, amelyekkel rendelkezik az Európai Bizottság, mindeközben pedig a tagállamokra háruló terhet, bürokratikus terhet kordában tartsuk. Különös tekintettel támogatjuk azokat az eszközöket, amelyek a tájékoztatást célozzák a piacról, illetve az ágazatonkénti tanulmányok elkészítését, dinamikus megközelítést kérünk, köszönetet mondunk a jelentéstevőnek a jelentéséért, amelyet teljes mértékben támogatunk. Különös tekintettel a 8-as, 14-es és a 15-ös módosításra, amelyek a az ágazati vizsgálatok beindítását, beindítására vonatkoznak. Ami a Dorfman jelentést illeti, ezt is fenntartások nélkül támogatjuk, és támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a stratégia keretében vezetnének be. és támogatjuk az innovációs támogatásokat, amelyet támogatjuk a jelentéstevő által választott opciót, amely a közúti közlekedésre vonatkozó értesítéseket illeti. Emellett nagyon is támogatjuk a tízes módosítást, amely a demokrácia deficit ellen hatna, és a 109-es cikk, a szerződés 109-es cikkére vonatkozik. Azt kérjük, hogy az Európai Parlament a 48 per 7-es szerződési cikkre vonatkozóan a passzarel záradékot alkalmazza. És egy ilyen jogi szöveg elfogadását speciális Mm, eljárás alá helyezni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Dorfman és a Pitekeinen jelentésben is említsük a passzarel záradék alkalmazását, és kérjük az Európai Bizottságtól ennek alkalmazásának elfogadását. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Beszett úr, a, illetve Klute úr kap szót. Most... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet tudok érteni mindezzel, ami ideig elhangzott. Nem egészen értek egyet Intfeld kollégával, hiszen jelenleg az állami segítségnyújtások elméletileg nem engedélyezettek. Hogyha ezeket engedélyezni akarjuk, akkor ez kivétel kell, hogy legyen. Vagy pedig járjunk úgy el, ez nekem jobban tetszene, hogy mondjuk azt, hogy vannak területek, melyeket jól meghatározunk, ahol az állami segítségnyújtásnak lehetősége van, mások mag nem, mások, más területeken pedig nem. De hát ez egy inkább ideológiai természetű kérdés, és ebben nem akarnék belebonyolódni. Mi frakcióm támogatni tudja a két jelentés alapmegközelítését a Dorfman jelentéshez volna egy-két észrevétel, ugyanis Dorfman kollega egy-két további kivételi szabályt vetett fel, és lehet, hogy a saját hazám, Németország, azaz a Német Szövetségi Köztársaság perspektíváját alkalmazom, de például az iskolai és a óvodai képzés területén nálunk zajlik a privatizáció is. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes, érdemes volna megfontolni, hogy e két területet, a közoktatást és az óvodákat, bölcsődik kérdését ne vegyük-e fel a kivételi listára. De meg lehet, hogy ez túlzottan német megközelítés. Ami pedig a Pitikájnál jelentést illeti, egyetértünk a transzparenciáról mondottakról, mondottakkal, és célra vezetőnek tartjuk mi is azt is, hogy a bizottság az egyedi eljárást folytathasson le, hogyha az egyes tagállamok nem adnak információt, akkor a cégektől is beszerezhess az információt. De látni kell, hogy ez a bizottság hatalmát növeli, erre szükség van, de biztosítani kell, hogy ennek az ellenőrzési oldalánál megfelelő ellenőrzést se rendelkezzünk. Meg kell tehát vizsgálni, hogy a bizottságot ki és hogyan ellenőrzi. Milyen módon ellenőrzi a parlament a bizottságot, azért, hogy nehogy hatalmi visszaélés történjen. Hiszen, ahol növekszik a hatalom, ott fennáll a hatalommal való visszaélés esélye is. Ilyen módon tehát világos ellenőrzési szabályokat kell bevezetni. Amit pedig a parlament szerepéről mondtak idáig a kollégák, a ellenőrzés során ezzel egyetértek, és nyomatékkal támogatom mindazt, amit Pitikainen asszony a civil társadalomról mondott. Én életemben korábban magam is a civil szervezetekben tevékenykedtem, <clears throat> és a civil társadalmak szerep, civil társadalom szerepvállalása mint egy elaprózódott a jogszabálytervezetben, a jogszabálytervezet nem kelléképpen figyelt erre, tehát hogyha Pitikeinen asszony ezt nyomatékosítani akarja, ezt csak <clears throat> üdvözölni tudom. Ennyit akartam mondani, elnök úr, köszönöm. Köszönöm, Klúte úr. Most megadom a két jelentéstevőnek a szót, először Pitikeinen asszonynak, Kérdezem, hogy hogyan, milyen észrevételé vannak a kollégák észrevételei kapcsán. Meg szeretném köszönni minnyájuknak a jó és konstruktív észrevételeiket, felvetéseiket, meglátásaikat. Figyelembe veszem ezeket, és mint mondottam, az árnyék jelentéstevőkkel együttműködve majd megvizsgáljuk, hogyan tudunk előre haladni. Köszönöm Piti Kajnan asszony, most pedig Dorfman úr kap szót. Dorfman úr. Köszönöm szépen én is. Köszönöm konstruktív együttműködést, valóban nincsen sok véleménykülönbség közöttünk. Igyekszem figyelembe venni mindazt, amit idáig mondtak, arról, hogy milyen mentesítéseket érdemes alkalmazni. Még Kutas kollega észrevételéhez szólnék hozzá, ő ugye menetrendről mondott valamit. Azt gondolom, hogy igenis megegyezhetünk a e kérdésben, hogyha úgy gondoljuk, hogy a parlament álláspontját jobban szolgálja, hogy szorosabb határidővel dolgozzunk, és így a tanács munkáját is befolyásolhassuk. És azt hiszem, hogy valóban szélrevezető is így kellene eljárni. Köszönöm, Dorfman úr! A módosítók beadásának határideje április 30-a, a szakbizottság május 27-28-án vitatja meg a módosítókat, és a júliusi plenárison szavazunk. Javít a tolmacs, júniusi plenárison szavazunk. Nem, júliusban szavazunk, a szakbizottság viszont júniusban szavaz, tehát a plenáris hetedik hónapban, a szakbizottság hatodik hónapban szavaz. Lejárt a rendünk, a következő szakbizottsági ülésünk április 24-én 9-től 13-áig és 3-tól 6-ig fog tartani, valamint április 25-én 9-től 12.30-ig. Köszönöm szépen mindenkinek, és a mi hamarabb viszontlátásra.